Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Szép, jó reggelt! Üdvözlünk mindenkit a mai Nőjogi és Egyenlőségi Bizottság ülésén. Üdvözlet a kollégáknak, a dolgozóknak és a látogatói csoportoknak, akik európai országból érkeztek. Köszönjük, és köszönjük a tolmácsoknak is a jelenlétüket, akik megkönnyítik a kommunikációs munkát. Nos, hölgyeim és uraim, kezdjük azzal, hogy megtekintjük a mai napi rendet. Kérem, jegyezzék a következőt. Szavazni fogunk a Koster jelentésről, ez a szervezet bűnözéssel foglalkozik. A rendben ez a 12. pont Ezt a, a 8-as pont után közvetlenül tűzzük majd napirendre, tehát a 12-es a 8-as után következik. Tehát a napirendben a 12-es pont a 8 után kerül a tárgyalásra. Ez a változás van, el tudjuk-e fogadni? Igen, köszönjük. Következő az elnök közleményei, kettes, egy közleményem van. Itt is kérem, szíveskedjenek jegyezni, amit mondok, figyeljenek. A Déve bizottsággal lesz 11 órakor egy együttes ülésünk, pontosan 11-kor. Szexuális erőszak a konfliktusos helyzetekben. Itt különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságról lesz szó, illetve az ottani helyzetről. Ez tehát egy ülés a Fejlesztési Bizottsággal. Ebből az alkalomból az ENSZ külön megbízottja, aki ilyen helyzetekkel foglalkozik, Margot Wallström asszony csatlakozik hozzánk. Ezek után, tehát innen a, az ASP 3G2-es terembe költözünk át 11 órakor. Őszintén remélem, hogy önök közül minél többen képesek lesznek majd eljönni, és részt vesznek az együttes ülésen. Tehát még egyszer mondom, 11 óra 00 akkor kezdődik. Ez volt tehát a napirend kettes pontja alatti közleményem, nincs tovább. A napirend harmadik pontja az Európai Bíróság ítélete a C23 per 09-es számú ügyben. Ez a belga fogyasztóvédelmi egyesület próbavásárlásai kontra a miniszterek tanácsa. Ez arról szól, hogy a nemi hovatartozás hogyan értékelődik tényezőként a biztosítandó kockázat felmérése során. Ez gyakorlatilag egy első lépés lesz eszmecserét folytatunk a témáról. a munka egy saját kezdeményezésű véleményt készít elő. Ennek során megvizsgáljuk a tanácsi irányelv megvalósítását, hogy hogyan lehet a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutást megvizsgálni a nemek hova tartozásával kapcsolatos szempontból. Gurmanizita asszony lesz az, aki felvezeti ezt. Tudjuk, hogy a bizottság ugyancsak előterjeszt egy jelentést, ebben megvizsgálják az irányelvet, különös tekintettel annak végrehajtására várjuk, hogy még az idei év során megkapjuk ezt a jelentést a végrehajtásnak van egy fontos része az Európai Bíróság által elfogadott ítélet. Erre természetesen a munkánk során hivatkozni fogunk, elmondom. Ezt assal sajnos nem lehet velünk, tehát a próbavásárlásokkal kapcsolatos emberek nem tudnak részt venni ebben az eszmecserében. Megígérték, de sajnos nem tudnak eljönni. Vannak más hozzászólóink, például az Európai Bizottság részéről. Aztán az Európai eh, Biztosítási és Viszontbiztosítási eh, Szövetség képviselője is hozzászól majd, a CEA. Én javaslom, hogy az anyagot egy felvezetéssel kezdjük, tehát a két említett képviselő kezdi, a raportőrt, Gurmai asszonyt is felkérem, hogy majd beszéljen, aztán majd csak aztán következik az eszmecsere. Elsőként az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Krisztin Tomboy asszonyt üdvözlöm, meg is adom neki a szót, tessék. Asszonyom, köszönöm szépen. Nagyon örülök, jó, hogy itt lehetek, és részt vehetek e, a vitánban, ami egy nagyon fontos e, témában született meg, nagyon jó eszmecserét várok. Azonban el szeretném mondani, hogy miről is szólt ez az ítélet, elmondom a fő jellegzetességeket, illetve a tanulságokat. Ezen kívül Szeretnék eh, arról is beszélni, hogy főleg milyen irányba várhatók lépések a bizottság részéről. Az ítélet miről is szól? Először is, ugye ez a 2004. évi eh, irányelvre vonatkozik, a javak és szolgáltatásokhoz való hozzászólá, hozzájutásról eh, beszél, illetve arról, hogy ezek a férfiakra és nőkre egyaránt eh, legyenek alkalmazhatók. Eh, a biztosítással kapcsolatban az irányelv tartalmaz egy külön rendelkezést az ötös cikkeiben, ez különösen a biztosítási ágazatra vonatkozik. Két fő rendelkezés van benne, eh, főleg a két elsőre figyelek ide, mert több is van persze. Az első az az alapelv, ez az 5.1-es cikk, az alapelv tulajdonképpen az unisex szabály. Ez azt jelenti, hogy a nemi hovatartozás ne számítson kockázati tényezőnek a sem a díj meghatározásánál, sem a biztosítási juttatásoknál. Ez az unisex elem. A másik, az 5-2-es cikkely, egy konkrét eltérés az a főszabálytól. Ez lehetővé teszi bizonyos körülmények között azt, hogy differenciáljunk e, díjakban és juttatásokban férfiak és nők között. Az alapelv azonban ugye nem küszöböli ki ennek a tényezőnek a használatát, azonban azt mondja ki, hogy nem szabad, hogy a férfiak és nők között a díjkalkulációban illetve a juttatásokban megkülönböztetést alkossunk. Ezt a döntést egyébként a bíróság érvénytelennek nyilvánította 2012. év végi hatállyal. Úgyhogy ez a pillanatnyi helyzet. Nézzük meg, hogy az ítéletben melyek a fő elemek, különösen akkor, hogyha a főügyész véleményével vetjük ezt össze. ezt tavaly szeptemberben látott napvilágot. Ebben a főügyész a biztosítási ágazatról egy elemzést adott, illetve az egy gyakorlatról. Ebben az anyagban felmérte a biztosítási gyakorlatot, és arra következtetésre jutott, hogy bizonyos mértékben a biztosítók nem igazán egyenlő elbánásban részesítik a férfiakat és a nőket. Van ugye egy logikus kapocs, úgy volt, hogy a tavaly évvégéig végéig a bizottság elfogad egy jelentést. Egyébként az irányelv arra kért bennünket fel, hogy összpontosítsunk a biztosítási ágazatra. Ez a nem a teljes jelentés lesz, de a jelentésnek egy nagyon fontos eleme lesz a biztosítási szektor. E, a főügyész e, ítélete nagyon fontos, hiszen az egész ágazatra nagyon jelentős hatást válthat ki. Erre az ítéletre egyébként a jelentésben ki is térjünk, de e, pontosan ez volt az, ami miatt úgy döntöttünk, hogy ezt a jelentést elhalasztjuk márciusban is történt valami. Amikor megvizsgáljuk a bírósági ítéletet, látjuk, hogy egy viszonylag rövid érdemi részét tekintve ez eltér a főügyésznek a véleményétől. Ez az ítélet, a bírósági ítélet nem érdemben, mélységben elemzi a működő ágazatot, hanem olyan ítéletről van szó, amelyik a jogalkotó akaratát, óhaját veszi figyelembe, a megfogalmazás pedig tulajdonképpen azt akarja biztosítani, hogy következetes, koherens legyen az egész jogi eszköz. Amikor a bíróság megnézte a 5.2-es, 5.2-ben a derogációt, akkor megvizsgálták az egész eszköznek az átfogó célját. Eh, ahogy mondtam, ebben az eszközben van az 5.2-es cikk, ez az unisex alapelv, ez azt jelenti, hogy a nemekre való tekintettel nem lehet eh, eh, differenciálni. Eh, tehát az 5-2-es az átfogó cél. Néhány dolgot ki kell emelnünk, például azt a tényt, hogy a derogáció tulajdonképpen először egy felkínált lehetőség volt a tagállamok számára. Más jogi eszközökben, eh, más rendelkezésekben azt mondjuk, hogy bizonyos eh, adott helyzetekben ezt a rendelkezést nem lehet diszkriminációra felhasználni. Tehát mondom, ezt először, ezt az eszközt csupán felkínálták opcionális alapon a tagállamoknak, amennyiben ők úgy döntöttek volna, hogy használják a derogációt, akkor egy adott hát, határidő lejártáig kellett volna dönteni erről, ez 2007 végéig történt volna meg. A, a lehetőséggel élni kívánó tagállamoknak meg volt lehetőség, hogy felülvizsgálják a döntésüket, és még érdekesség, az irány preambulumában volt egy plasszus, amelyik azt mondta, hogy azon tagállamok, amelyek már alkalmazzák az unisex szabályt, továbbá nem alkalmazhatják továbbiakban az 5.2-es cikket. Tehát ez a bizonyos rész a jogi eszközben nagyon speciális, a többi irány hasonló rendelkezéseihez képest. Ugye nagyon fontosak a jogi eszközökben a kivételek, hiszen ezek a kivételek teszik lehetővé azt, hogy az alkalmazott alapelv a gyakorlatban is működni tudjon. Úgyhogy ez egy nagyon specifikus kivétel volt. Az, a bíróság érvelése az, hogy mivel az unisex alapelv benne van az anyagban, a jogalkotó azt a döntést hozta, hogy a férfiak és a nők a biztosítási díjak és juttatások tekintetében egyforma helyzetben vannak. Az antidiskriminációs szabályok alapján ugye akár összevethetőek vagyunk, akár sem, az elbánásnak egyenlőnek kell lennie. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy valóban összehasonlítható-e a helyzet. Itt a bíróság azt mondta, hogy a jogalkotó ennek a főszabálynak a megalkotásával úgy döntött, hogy e területen a férfiak és a nők egyenlőek, ennél fogva tehát a derogációt csak átmeneti intézkedésként lehet alkalmazni számunkra. Tehát a, az első és legfőbb tanulság az ilyen típusú ítéletből az, hogy amikor egy jogi eszközt beterjesztenek, majd megy a maga útján az elfogadásig, az egész megközelítésnek, a megszövegezésnek, következetesnek és koherensnek kell lenni. Nem akarok részletekbe menni, lehet, hogy majd visszatérünk erre, de ez azt is jelenti, hogy nem gondoljuk, hogy ez a bizonyos döntés automatikusan ráhat egyéb más jogszabályokban vagy jogi eszközökben található kivételekre elképzelhető, hogy rövidesen megszületik az egyenlő elbánásra kapcsolatos másik irányelv, ez jelenleg tárgyalás alatt van. Ez az életkorra, illetve fogyatékkal élőkre vonatkozna. Először is a magunk részéről úgy látjuk, hogy az ítélet a következmények vonatkozásában nagyon is egyértelmű. A végrehajtás persze a tagállamok hatásköre, illetve a biztosítási ágazat hatásköre. A a bíróság úgy döntött, hogy az 5 cikk 2 bizonyos dátumtól hatályt, hatályát veszti, lehet egyébként, hogy majd egy rövid technikai rendelkezést fogadunk, fogalmazunk be az anyagba, de tulajdonképpen a helyzet elég egyértelmű. Az ítéletnek a tagállamok számára számos következménye lesz, ugyan ez igaz a biztosítási szakmára is. Azon tagállamokban, ahol éltek ezen derogációkkal, Ugye nem minden biztosítási termék módozat esetén alkalmazták ezt, de minden egyes esetben az életbiztosítási módozatokról, életbiztosítási termékekről van szó, azokat érintette ez az új rendelkezés. Tehát, mit, mi a szándékunk, mit teszünk először is egyeztetünk azokkal, akiknek végre kell hajtaniuk ezt az ítéletet, meg kell érteniük, hogy számukra milyen gyakorlati implikációi vannak a dolgoknak, <clears throat> illetve meg kell nézni, hogy a biztosítási módozatok kapcsán mire, melyikre van kihatással ez a rendelkezés, hiszen végső soron majd jelentkétést kell készítenünk eh, erről a, a szabályról. Június 20-án az összes érintett fél bevonásával találkozott szervezőnk, ez egy fórum lesz. Ezt a fórumot pár éve szervezzük már. A bizottság azért csinálja ezt, hogy jobban megértse, hogy a biztosítás hogyan működik a nemi hovatartozás aspektusainak figyelembevételével tehát mondom, június 20-án egy ilyen fórum lesz, itt ha praktikus implikációkról fogunk beszélni. A munkánk alapja egy kérdőív, nyilvánvaló, figyelembe veszük az addig beérkezett visszaválaszokat is. Reding alelnök asszony szeptemberre tervez egy találkozót a biztosítási szakma üzleti vezetőivel ezek tehát a következő hónapra várható lépések, kialakítjuk a beszámolóinkat. Az a lényeg, hogy, hogy az elképzelés, hogy ezt a jelentést az év végéig meg tudjuk csinálni. Ennek része lesz egyfajta iránymutatás, ami a biztosítási szakma számára szól. Itt befejeztem, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Tompor asszony. Köszönjük ezeket az információkat, ezt a tájékoztatást. Most pedig Mikaela Kolert sok szeretettel köszöntöm. Ő képviseli az Európai Biztosítási szervezetet, az Európai Biztosítók és Viszontbiztosítók Egyesületét tessék önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztos bizottságnak, köszönöm Gurmai asszonynak a jelentéstevőnek, hogy meghívta az Európai Biztosítók Szövetségét. A piac 95%-át képviseljük, és azért is itt vagy, azért is eh, jöttem el, hogy eh, tisztázzak bizonyos kérdéseket az ügyfeleink részéről, illetve a tagbiztosítóink részéről, vagy számára. A, természetesen az eh, nemi irányelvvel kapcsolatos szabályoknak teljes mértékben megfelelünk, de most megkaptuk ezt az ítéletet, amely megváltoztatja ezt a... És ehhez természetesen nekünk is alkalmazkodnunk kell. Teljes mértékben elfogadjuk és tiszteletben tartjuk ezt a döntést, de vannak bizonyos kérdések, amelyeket fel kell vetni és tisztázni kell. Az elsődleges kérdés részünkről a jogbiztonság. Ahogy Tobaj asszony a bizottság részéről is elmondta, az irányelv teljesen világosan meghatározta azt, hogy a derogációt 2012. december 31-én le kell zárni, ki kell futtatni. Nagyon örülök az Európai Bizottság, hálás vagyok az Európai Bizottságnak, hogy most újabb lépéseket terveznek annak érdekében, hogy egy megfelelő irányelvet fogadjanak el annak érdekében, hogy lássuk ezt az ítéletet, hogyan kell értelmezni. Tudjuk, hogy vannak bizonyos hangok, melyek szerint annak ellenére, hogy ami, ami áll az ítéletben, az ítéletnek hatása lenne már meglévő szerződésekre is. Nekünk mi ezt nem így értelmezzük, nem így látjuk, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy tisztázni kell e, ezt a kérdést még, és egy, a nemi egyenlőségről szóló jelentéssel összhangba kell hozni. Természetesen nagyon fontos a jogbiztonság garantálása. Rendelkezésünkre áll most ez az ítélet, úgyhogy tudjuk, hogy a jövőben e, hasonló esetek e, tekintetében, mint például a tesztása, további kockázatnak vagyunk kitéve, amiatt, hogy nemzeti bírák esetleg más ítéletre jutnak, más interpretációra jutnak, mint az Európai Bizottság, és ez gondot lehet, jelenthet számunkra. Mi úgy értelmezzük ezt, hogy az ítélet és az Európai Uniós jogszabályok elvei alapján jogbiztonságot kell garantálni, és biztosítani azt, hogy ez csak 2012. december 31-től érvényes. Ami még ezen kívül érdekes a bizottság számára, az az lenne, hogyha elmondanám, hogy jelen pillanatban a biztosítási árkalkulációban hogyan használjuk a nemi faktort, milyen hatása van ennek az ügyfelekre. Először is engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy ahogy a bizottság is említette, minden tagállam az unisex szabály alóli derogációt választott az életbiztosításokra, úgyhogy jelenleg minden tagállamban derogáció van. Azt is tudjuk, hogy más termékek esetében sok piacon választották a derogációt, de nem mindenütt. Hogyha megnézzük az biztosítási ágazatot, azt is fontos megállapítani, hogy a biztosítási ágazat a nemi faktort csak akkor használják ki, hogyha valóban ennek szerepe van, és valóban hatása van a termékre az árazásban. Jelen pillanatban például a, a lakásbiztosítás esetében nem használják a nemi faktort, mert ennek nincsen hatása. De vannak más esetek, például az életbiztosítás, ez a legvilágosabb, itt hatása van a nemi faktornak, mert más az várható életkor, tartam nők és férfiak esetében. Jelen pillanatban Európában az átlag különbség 6,5 év a várható élettartam területében. Aztán az egészségbiztosítás tekintetében is kihasználtuk ezt, mert nagy különbségek vannak a nők és a férfiak között egyértelműen az egészségügyi problémák kialakulása során teljesen világos tényezők vannak itt, különböző, mm, különböző kezelések állnak rendelkezésre prosztatarák vagy méhnyakrák esetén, aztán emellett a nemi specifikus egészségügy is létezik már, a modern orvostudomány is különbséget tesz nők és férfiak között, még akkor is, hogyha, hogyha szívinfarktusról van szó, még ebben is különböző kezeléseket alkalmazhatnak a nemtől függetlenül. És ez nyilván különböző költségekkel jár, és ennek hatása van a, a biztosításra. Emellett a gépjármű, gépjármű biztosítás területén is teljesen világos, hogyha 25 év alatti fiatalokat nézzük meg, teljesen más baleseti statisztikát mutatnak a nők és a férfiak, és ezt is egyértelműen figyelembe vesszük, hogyha, amikor árkalkulációt végzünk. Ugyanez érvényes a balesetekre. Ha megnézzük a statisztikákat, világos különbséget látunk. A nők esetében sokkal kevesebb a sport, az otthoni és az otthoni baleset, ezen is el kell gondolkodni, és ezt is kihasználjuk a, az árazásban. Hogyan használjuk ezt ki? Úgy használjuk ki, hogy a nők számára a biztosítási díj az, az említett kategóriákban alacsonyabb mert a nők alacsonyabb kockázatot jelentenek a biztosítónak. Milyen a hatása lenne 2012. decemberre után az ítéletnek? Azt kérik tőlünk, hogy ugyanazt a biztosítási díjat és ugyanazt a juttatást számítsuk ez azt jelenti, hogy a nők számára növeljük a e, biztosítási díjat. Uh, Nagyon fontos kitérni emellett az életbiztosítási ágazatra. Ebben szeretnék kitérni egy termékre, amely kulcsfontosságú abban az esetben, hogyha valaki a személyes befektetéseit tervezi, hogyha valaki például jelzálogot kell, hogy fizessen a jelzálog, hogyha valaki jelzálogot kér, akkor ezt ki kell, hogy egészítse egy életbiztosítás. Az életbiztosításban megint csak felmerülnek a költségek, a nőknél nagyobb az élettartamok, ezért a nők számára ezek a termékek olcsóbbak. Az unisex szabály azonban ezt meg fogja változtatni. Emellett van itt egy másik példa, és aztán be is fejezem. Ez pedig életjáradék, életjáradék termék. Itt talán éppen ellenkező példát mondhatnék, hogyha valaki életjáradékot kér, és aztán ezt egyben kifizetteti, akkor ha megfigyeljük, hogy a nők és a férfiak esetében, mivel a nőknek magasabb az élettartama, azt látjuk, az a havi kifizetés a nők esetében alacsonyabb, mint a férfiak esetében, hiszen a férfiaknak alacsonyabb az élet, várható élettartamuk, ezért havonta több pénzt kapnak. Nos, attól tartunk, hogy a jövőben e, ez elbátortalanítja az ügyfeleket, és, elfor- és nem ezt a terméket fogják majd választani, mert látni fogják, hogy ez nem előnyös számukra, és oda vezethet ez, hogy úgy alakulhatnak a dolgok, hogy a jelenlegi feltételek mellett ezt kritikusan kell vizsgálnunk. Azt várhatjuk, hogy egyes férfiak inkább a banki termékeket választják majd, mert úgy, ér, úgy érezhetik, hogy ennek nagyobb a hozama. Ez azonban felveti azt a kérdést, hogy őket a biometrikus kockázatokkal szemben semmi nem védi, és eh, itt hatalmas különbségek merülhetnek fel a eh, biztosítási termékek között a kifizetés során. Ennyiben hagynám, és várom a kedves képviselő kérdéseit. Köszönöm. Elnök. Nagyon szépen köszönöm asszonynak ezt a bevezetést. Mielőtt megkezdjük a vitát, szeretnék én is szeretnék üdvözölni egy új kollégát. Sok szeretettel köszöntöm új kollégánkat a szakbizottságunkban. Mojszak Lévász asszony Szlovéniából. Sok szeretettel köszöntjük, és várjuk az együttműködést önnel itt ebben a szakbizottságban. Most pedig eh, azt javaslom, hogy folytassuk a vitát, és a következőképpen szeretnék eljárni. Az először a jelentéstevőnek adnék szót. Kurmai asszonynak tessék. Thank you very much. Of course I'm... Köszönöm szépen, természetesen én is örülök annak, hogy köszönhetjük az új kollégát, már ismerjük egymást és minden bizonyal erősíti majd a szakbizottsági munkánkat az ő hozzájárulása. Szeszély Grabuvál kollégát is köszöntöm. Az Európai Lobby újonnan megválasztott főtitkára ő, nagyon örülök annak, hogy ő is itt lehet, és ő az a kolléga, aki a tesztese ügyről szól majd néhány szót, hiszen bekapcsolódott ebbe a kérdésbe. Köszönöm szépen a bizottság előadását, és természetesen a Koller asszony előadását is. Nagyon örülök annak, hogy a szakbizottságon belül lehetőség van erre a vitára. Sajnos tesztesen nincs jelen, és ez sajnálatos, hiszen sokkal izgalmasabb akkor beszélni erről a témáról, ha ők is itt vannak, illetve érdekesebb lett volna, sajnálom, hogy nem tudtak eljönni, de hát ha ez így van, akkor nincs mit tenni. A tesztása ügyet és az ezzel kapcsolatos ítéletet az esélyegyenlőség számára, illetve szempontjából kulcsfontosságonak tartom. És azt gondolom, hogy ez lehet, hogy legislatív munkát is jelent majd a közeljövőben és örülnék annak, hogyha ebben a munkában egy előnyös helyzetet teremthetnénk Európa polgárai számára, ez pedig nem lesz könnyű. Összegezni szeretném mindazt, ami történt. Az Európai Bíróság úgy döntött, hogy az ötödik cikkeje a 2003-as ítéletnek az európai szabályozások ellen való. Ez az Európai Unióban a nők és a férfiak egyenlő bánásmódjára vonatkozik, illetve a szolgáltatásokra, és az 5.1-es cikk eh, kitér a diszkriminációra a magán eh, biztosítók kapcsán. A magán nyugdíjbiztosítókat hiányolom, Elhangzott az, hogy a nőknél, például a gépjárműbiztosításnál alacsonyabb a biztosítási díj, díj hiszen kevesebb balesetet okoznak az 5.2-es cikkely derogációt jelent az irányelv főszabályzata alól, de a jogalkotás nem adott időbeni korlátot a bíróság úgy határozott, hogy egy ilyen derogációra nem lehet lehetőséget teremteni egy határozatlan időn belül, és úgy döntött, hogy december 21-től eh, eh, kezdve a terhesség és egyéb aspektusok, mint diszkriminatív tényezők eh, tilosak. Természetesen meg kell várnunk a jelentést, meg kell várnunk a bizottság visszajelzését, és nem gondolom, hogy erre most itt elegendő idő van. Ez az ítélet rendkívül fontos, hiszen egyetemen megmutatja azt, hogy a e, nemi alapon történt diszkrimináció elfogadhatatlan az Európai Unióban, és ez világosan képviseli értékeinket is. A második pont a biztosítási piac résztvevői meg fogják próbálni megnövelni a biztosítási díjakat, hiszen úgy érzik, hogy a kockázatok előzetes értékelése nehéz. Gazdasági és pénzügyi válságban vagyunk, éppen ezért mindez nem lesz könnyű és az is elképzelhető, hogy a fogyasztók számára az előnyök is csökkennek, és el, el szeretnénk ezt is képzelni, tehát erre a e, témára még visszatérünk. Néhány hónap múlva az Európai Parlament elkezdi a tanács e, rendelete megvalósításának értékelését. A 236 per 09 ügyében, illetve a 2004-es per 113-as rendelet kapcsán. Szeretném informálni önöket arról, hogy én leszek a parlamentben ennek az értékelésnek a jelentéstevője, és azt gondolom, hogy ez nem lesz könnyű feladat. Nem tudjuk egyenlőre még azt, hogy mikor tudjuk elkezdeni a munkát, mivel a bizottság késésben van a saját értékelésével. A tesztes esetben felfüggesztésre került sor. Én értem, hogy ennek az időbeni halasztásnak jó oka van. Éppen ezért szeretném a bizottságot arra bátorítani, hogy az értékelést mi hamarabb készítse el, annak érdekében, hogy a parlament is megfelelő munkát végezhessen. Nagyon fontos a megfelelő tervezés, ön megemlítette a június és szeptemberi nagyon fontos határidőket is. Az ötödik megjegyzés a jelentés írásánál garantálni szeretném a szolgáltatásokban az esélyegyenlőséget, illetve elkerülni a pénzügyi szolgáltatóságnál az alacsonyabb előnyeket és magasabb árokat, én örülnék annak, hogyha a szereplők szofisztikáltabb módszereket dolgoznának ki a kockázatelemzése, hiszen el, elveszíthetik ügyfeleiket, és nem szeretném, ha az embereket többet kéne, hogy fizessenek, azért, hogy ne diszkriminálják őket. Már előre is el szeretném mondani azt, hogyha választanom kell, a vállalkozások érdekei, illetve a fogyasztók érdekei között, akkor én a fogyasztók eh, érdekeit fogom választani, és emellett szeretnék kiállni. Tisztában vagyok a biztosítási ágazat nehézségeivel, az, az, időjárásnak következ, eh, az időjárás következményében. Az új tőkésítési eh, kritérium is nagyon fontos, természetesen hogy az operatív károktól megkíméljük a vállalkozásokat, ez nagyon fontos természetesen, és éppen ezért nyitottak is vagyunk a kompromisszumok felé. De mindannyian egyetértünk abban, hogy nem lenne igazságos, hogyha valakinek azért kéne külön díjat fizetnie, hogy ne diszkriminálják. A hatodik megjegyzésem az ítéletnek nincsen visszamenőleges hatályú hatása. Nem szeretném a magyar ügyre felhívni a figyelmet. Az 5.1-es cikke, cikke az irányelvnek 2007. december 31-e után kötött szerződésekre is kiterjed, ez világos, de meg kell néznünk azt, hogy az irányelvet módosítanunk kell, azért, hogy a szolgáltatókat és a, az ügyfeleket eh, érvényesítsük illetve az, az ambiguitásokra is ki szeretnék térni, a kétértelműségekre. Nyitott vagyok a problémák kezelésével kapcsolatban, amit a jelenlegi szerződések is felvetnek. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottság tervez az irányelvhez módosításokat készíteni, azért, hogy mindezt az értékelés során már figyelembe vehessük. Reding biztos asszony, azt ígérte, hogy az ipar képviselőivel számos megbeszélése kerül majd sor szeptemberben. Szeretnénk egy részletesebb áttekintést ennek az ülésnek az állásáról, hiszen nem egyetlen ülésről van szó, hanem több ülésről, nem csak a biztos, az alelnök vesz ezen részt, hanem az egész csapatnak dolgoznia kell ezen a nagyon kemény témán és számunkra az is fontos lenne, hogy megtudjuk a lehetséges végkövetkeztetéseket, amelyeket a bizottság levon. Nagyon fontos éppen ezért a teljes folyamat során az együttműködés. Természetesen, amikor ezek a végkövetkeztetések hozzáférhetővé válnak majd, hogy ezt mi is időben megkapjuk. Az értékeléssel egy időben válik majd ez a jelentés a nyilvánosság számára um, elérhetővé, éppen ezért nagyon fontos az időpont, hogy mikor férünk hozzá ehhez. A biztosítók spe, specifikusabb derogációkat fognak kérni az 5.2-es cikke értelmében. Például azt állíthatják, hogy a nemi alapon történő semleges hozzáállás bizonyos országokat hátrányosan érinthet. Mi a bizottság véleménye mindenről? Hiszen ez egy nagyon érdekes kérdés. És az utolsó megjegyzésem, a nyolcas megjegyzésem, kollégáimhoz szeretnék fordulni, fordulni, de azt gondolom mindannyiunkat érint ez a kérdés. Az is lehető, lehetséges, hogy ezt az ügyet más uh, jogalkotási projektekhez kell, hogy kössük a diszkrimináció témájában. Hogyha a kollégáknak vannak elképzelései arról, hogy ezt hogyan tegyük meg, akkor kérem, mindezt juttassák el hozzám. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos témáról van szó. A nők egyenlő bánásmódért küzdenek, ez prioritás de egy, ebben az esetben úgy érzem magam, mint Mici Mackó, a mézre és a tejre is szükség van, ez pedig nem lesz könnyű. Nagyon erős biztosunk van, és hogyha uh, ugyanúgy kezeljük ezt a témát, mint a roamingot annak idején, akkor nyert ügyünk van. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gúrmai asszony. Azt gondolom, hogy egyetértünk önnel abban, hogy rendkívül fontos témáról van szó. Szóval most pedig megnyitom a vitát. Roméva úrnak adom először meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tudomásul veszem a tényt, hogy ez a téma csupa finomságokból, nüanszokból áll, úgyhogy lehet, hogy a legnagyobb jó akarattal közelítünk hozzá, de a végén ugye se az egyik partra, se a másik partra nem tudunk eljutni, úgyhogy rendkívül szigorúan kell figyelnünk ezt. Egyúttal ö, harcolnunk kell a diszkrimináció, az egyenlőtlenségek ellen. Ezzel együtt ö, nagyon érdekelt a téma, szorosan figyelemmel kísérem, mert van egy másik kapcsolódó téma hasonló paraméterekkel a LIBE bizottságban. Ez a munka eh, munkán kívüli területekre vonatkozik, eh, és ott is az egyenlő elbálásról eh, beszélünk, ott is például életkorról és egyéb sajátosságokról van szó. E, e pillanatban a tanácson belül valahol elakadtak a dolgok, úgyhogy várjuk, hogy bizonyos tagállamok e, hozzájárulásos segítség, hogy tovább tudjunk lendülni a döccenőn. Egy e, új keret alakult ki, ebben a folyamatban hogy a parlamentnek is meg kell mondani a véleményét a bizottsági anyagokhoz. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a bírósági ítélet számos területre kihat, és nem csak a nemekről van itt szó, hanem biztosító cégekről. Beszélünk a biztosítás szempontjából az életkorról, ez is egy fontos nagyon fontos tényező. Nyilvánvaló, hogy ez a vita nem egy egyszerű menet lesz. Vannak azonban bizonyos vonalak, amelyeket meg kell húznunk, bizonyos értelemben el tudom fogni, fog, fogadni az elemzését, amikor azt mondják, hogy válság van, ilyenkor rendkívül fontos a költségek lefaragása, a megtakarítás. Nyilván egyértelműen kell itt tudni, hogy milyen típusú biztosítási termékekről beszélünk, illetve kiket érintenek ezek a termékek. Ez azonban lehet, hogy alá aknáz egy ér, egy értéket. Ez a fontos érték a, a, a megkülönböztetés elleni harc. Ezt nem lehet számszerűsített alapon felmérni. Nagyon őszintén akarok fogalmazni. Én egy másik irányelvnek az előadója vagyok, és ebben a minőségemben adok hangot a kételjeimnek. Nagyon fontos, hogy egyértelműen meghatározzuk, hogy milyen álláspontra helyezkedünk. E, az ítélet egyértelműen e, mutatja, hogy a statisztika ellenére, ami a statisztika persze hasznos, mégis a statisztika az a statisztika. Az emberi lények, azok mind egyéniségek, mindegy, mindegyikünknek megvannak a sajátosságai, tehát úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben e, túl kell lépnünk a statisztikán, úgyhogy egyfajta individuális, személyes megközelítést kellene, meg, e, e, kellene elfogadnunk. Halljuk, hogy a döntéseknek nem lesz retroaktív hatája, azonban eléggé látható, hogy a jövő mit hoz majd. Egyrészt átdolgoznak meglevő irányelveket, másrészt pedig ennek alapján születnek új irányelvek van egy tendencia, ennek a tendenciája, ennek az alapja ne legyen a gazdasági megfontolás. Vannak elveink, erről nem feledkezhetünk el, és a számomra az elsődleges a diszkrimináció elleni harc. Tehát nagyon remélem, hogy nem ragadunk le, hanem megtaláljuk itt az eszmecsere során a megoldásokat lehet, hogy adhok alapon kell ezt megtalálni, majd ennek alapján kimunkálható az általános szabály. Mindenképpen egy bonyolult téma áll előttünk, de azért megbeszélhetjük. Az előadó nagyon jó munkát végzett, és őszintén remélem, hogy a végén eljutunk a konszenzushoz. Elnök, köszönjük, Rumeva úr! E, Janok Kadakis asszony, jönni a szó. Shows I haven't been here long enough. Yeah, úgy látszik nem voltam itt elég hosszan, nem ismerem a technikát. Hát igen, e, ez bizony egy e, kellemetlen téma, ezt valaki megnyitotta. A biztosítás számos különféle tényezőre eh, alapul, a, a nemek nyilvánvaló kalkulációs eh, eh, tényezőnek számítanak. Nálunk Angliában egy kicsit bosszúságot okoz ez, különösen a női gépjármű vezetők kapcsán, de hát ugyanígy tényező például a színvakság és hasonlók. Úgyhogy a kollégámmal egyetértek, valóban trükkös dologról van szó, és őszintén szóval azt se tudom, hogy melyik oldalra álljak, mind addig, amíg nem látom, hogy mit érünk el. Úgyhogy nagyon várom a következő eszmecserét. Mindenképpen, hogyha minőségre törekszünk, akkor elképzelhető, hogy nem tudjuk megvalósítani az egyenlőség elvét tény, hogy a nők bizonyos területeken jobbak, jobb gépjárművezetők vagyunk, mint a férfiak, ezt mutatja a statisztika, és nem tudom, hogy miért kellene, hogy büntessenek bennünket azért, mert közös nevezőre hoznak bennünket férfiakkal, akik meg nyakrafőre követik el a baleseteket. Lehetséges férfi társaim, hogy egy szép napon utolérnek majd bennünket, de akárhogy is van, a biztosító társaságoknak el kell bírálnia a kockázatokat. Nem akarunk diszkriminációt. Azonban a biztosítási kritériumoknál igazából nem nagyon látom a diszkriminációt. Egy picit olyasmi ez, mint a rulett, hogy vörös vagy fekete a tét. Megpróbáljuk felmérni a kockázatot. Na most az, hogy az ember egy bizonyos nemhez tartozik, e, vagy egy bizonyos dolgot csinál, hát ez meghatározhatja, hogy a ruletben a, a fekete vagy a piros zseton lesz belőle. Igaza van. E, egyébként egyénileg kell elvis, elbírálni a dolgokat. A biztosításban úgy tudom, így is van. Ugye azt szokták vizsgálni, hogy az adott személy vonatkozásában mi a kockázat alapja. Ha adva van egy nő, akinek 20, akinek adva van 20 balesete, hát akkor ugye férfi módra fogják elbírálni. Hogyha egy nőnek egészségügyi problémája van, akkor a számára meghatározott életjáradék azonos lesz a férfiakéval. Tehát a biztosítóknál van egy alapszabály, egy általános szabály, ami ugye mindig az adott személy kockázatait vizsgálja meg. De hát remélem, hogy meghalljuk, hogy hogyan folytatódik a dolog. Janok Kadakis asszony, köszönjük. Kosta asszony. Egy újság egy paradoxként jellemezte ezt a bizonyos kérdést. És a kollégákkal értek egyet. Ugye nem vagyok meglepődve, hogy ezt a fellépést egy férfi indítványozta. Tulajdonképpen eh, ahogy az előadóasszony is mondta, a férfiakkal kapcsolatos ez a törekvés, tehát nem tudom, hogy hol találjuk meg a, a közös nevezőt. Ja, és az ítéletet érvénytelennek nyilvánították az emberi alapjogok kartájának alapján ez diszkrimináció, hiszen a kockázatot statisztikai és biztosítás matematikai alapon kell elbírálnunk, nem pedig nemi összefüggések alapján. Ugye mi nem technikai szakemberek vagyunk, politikusok vagyunk, meg kell vizsgálnunk a hatásokat, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen radikális változások indulnak be ennek a rendelkezésnek alapján a biztosítási ágazatban. Egyébként arra kérném a biztosítási ágazatot, hogy ne csupán költségvonzatokban gondolkodjanak, hanem azon is gondolkodjunk el, hogy bizonyos dolgok a nők ellen hatnak. Vannak bizonyos kiegészítő biztosítási módozatok, er, erről nem nagyon beszéltünk. Korábban beszéltünk a magánbiztosításról, egészségbiztosítás, lakásbiztosítás, gépjárműbiztosítás, Valószínű, hogy a háztartásban gyakoribb a női balesetek száma. Mindenképpen nagyon figyelni kell, prudens módon kell közelíteni a dolgokat. Ahogy kollégám mondta, nagyon nagy a kihívás az elvek tekintetében. Ugye meg kell értenünk, hogy ez az egész folyamat hova vezet, milyen hatása lesz. milyen hatással lesz nem csupán a közvéleményre, hanem a nőknek a tényleges életére. Tehát még egyszer szeretném elmondani, hogy bizonyos elvek vannak. Az előadó asszony, illetve a másik ágazat képviseletében felszólaló kollega is elmondta, hogy jogi bizonyosságra van szükség, ami pedig a hatályba lépés dátumát illeti, erről a bizottság adott információt. Nos, úgy gondolom, hogy 2007-től minden tagállam ugye, a derogáció mellett döntött, mindegyiken, mindegyik államban megvizsgálják a biztosítás matematikai adatokat és a statisztikákat. Nyilván e, derogációt választottak, hogy Gurmai asszony is elmondta. Az a lényeg, az a fontos, hogy a meglevő biztosítás matematikai adatok, illetve statisztikai adatok alapján dolgozzunk. A három év E alatt e, a bizottságnak egy jelentést kell kidolgoznia, meg kell vizsgálnunk az új filozófiának az elfogadása 2012-ben milyen hatásra lesz. A jelentésnek a, a késedelme tulajdonképpen e, e, abban is késedelmet e, okozott, hogy e, a tagállamokban e, bizonyos változásokat eh, bevezessenek. Ugye 2012-től már nincs derogáció, ezt mondta a jelentés, de hogyha nem tévedek, akkor az, az irányelvben, eh, hogy egy három éves periódus végén a jelentést el kell készíteni, a, a bizottság pedig a statisztikai rendszerek vonatkozásában ugye átláthatóságra törekszik. Az a különbség, hogy a periódus végén, az időtartam végén már a derogációra nem lesz tovább lehetőség. Tehát legyen egyértelmű a helyzet, e, több információra van szükségünk, ezért várjuk a jelentést ennek alapja lehet meghatározni, hogy a jogalkotók milyen irányba mozdulnak tovább. A rendszer remélhetőleg meg fog változni. Vannak implikációk ugye a banki eh, ágazatban is, amikor hitel eh, nyújtásáról van szó, ott is körülmény, és figyelembe veszik a hitelfelvevőnek az életkorát, korábban az ember hozzájutott hitelekhez, azonban most például a fiatalok, akik határozott a szerződésen dolgoznak, szerződésen dolgoznak, hát egyszerűen nem tudnak megfelelő garanciákat adni. Úgyhogy tisztában vagyok vele, hogy a biztosítási kalkulációk rendkívül bonyolult műveletek. Most azonban számunkra az a lényeg, hogy a jogi helyzetet tegyük egyértelművé, és nagyon örömmel konstatálom, hogy a bizottság ebben az irányban lép. Itt részt kell vennünk nekünk is a parlament részéről, és tudnunk kell azt is, hogy a várható hatások is eltérőek lehetnek nem tudjuk, hogy a biztosítási ágazatban milyen változásokat idéz majd elő. Elnök. Köszönöm, Kostas. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megadta nekem is a szót. Az Európai Női Lobby 2500 nőjogi szervezetet eh, képvisel Európában, és eh, ezt az ügyet eh, üdvözöljük. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy az irányelv elfogadása során mi elleneztük a kivételt, és az Európai Bizottságnak is ez volt az eredeti eh, szándéka, és ez volt az eredeti álláspontja ennek a szakbizottságnak is. Ezt a kérdést mindig összekapcsoljuk a eh, nők nyugdíjának kérdésével és a eh, nemi nagy hézaggal a nők és a férfiak nyugdíja között. És látjuk azt is, hogy egyre nehezebb helyzetben vannak az állami nyugdíjrendszerek, és egyre több, egyre gyakrabban kell a magánnyugdíj felé fordulni, és az állami nyugdíjban nincs ilyen megkülönböztetés. Ennek a típusú derogációnak a megengedése a diszkriminációt teszi lehetővé, és az esélyegyenlőség hiányát. A nők kevésbé kedvező feltételekkel néznek szemben a magányugdíj területén, ezt meg kell szüntetni. Ezért üdvözöljük ezt az ügyet. Ami a költségeket illeti, nem igazán tudom, hogy ezt miért, kell, miért kellene a költségeket emelni, hiszen a, a kockázatok ugyanazok maradnak, tehát a költségeket meg lehet osztani, és ezt a fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt kellene elemezni. Vannak olyan feltételek, amelyeket nem tudnak befolyásolni az egyének, ilyen például a nem kérdése. Az életmódot ki lehet használni a, a költségek kiszámításához, de a, a nem, nemet nem. Ami az biztosításokat illeti, a korábbi balesetek száma alapján állapítják meg a biztosítási díjat eh, a gépjárműbiztosítások esetében. A nők jobban vezetnek továbbra, és a jobb vezetők kell, hogy kevesebbet eh, fizessenek. Azt reméljük, hogy ennek az ügynek pozitív hatása lesz a nőkre, eh, biztosítási, mint biztosítási ügyfelekre, és pozitív hatása lesz arra is, hogy ezt a kivételezést megszüntessük, hiszen ezt nem tartjuk a női esélyegyenlőség ösztönző tényezőnek. Köszönöm szépen! Kolá asszonynak, Kolár asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Lenne néhány megjegyzésem. Először is azzal kezdeném, hogyha az biztosítási árazást megnézik, nem diszkriminálunk, hanem különbséget teszünk, és ez teljesen igazságos és jogos indokok alapján tesszük ezt meg. Ahogy ezt már mondtam a bevezetőmben is, a kockázat elemzés számos adatra alapul, és ezt nyomon lehet követni. Ahogy egyes kollégák, képviselők is említették, a nem nem az egyetlen tényező, számos kockázat elemzési tényező merül fel, amely a végső árat kialakítja. De a nemi tényező számos esetben, ahogy ezt a statisztikákból is meg lehet mutatni, meghatározó tényező lehet az, a biztosítások esetében. Mit teszünk? Hasonló eseteket hasonló módon kezelünk. Az Európai Nőjogi Lobby vetette fel azt, hogy nem szabad diszkriminálni, és a végén a költségeket egyszerűen újra kell osztani. Ez túlságosan egyszerű megközelítés ugyanis mi nem társadalombiztosítás vagyunk, eh, ahol kötelező lenne a részvétel, és mindenki ugyanannyit fizet és ugyanannyit kap. Ez magánbiztosítási piac, amit mi képviselünk, és az egyes egyéncselt kockázatot fedjük le, ezt a kockázatot elemezzük, prudenciális szabályok vezetnek bennünket, biztosítanunk kell, hogy megfelelő tőkefedezetünk legyen ezeknek a kockázatoknak a lefedésére, és amíg a nőknek nagy, hosszabb az élettartama, addig ezt figyelembe kell venni. Természetesen szívesen folytatom ezt a párbeszédet, és szívesen jövök vissza további bizonyítékokkal és indokokkal önök elé. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Tombály asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjuk el, azt, hogy itt gyakorlati végrehajtási kérdésekről van szó. Minden dolog, amire utaltak a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, illetve egyéb kérdésekkel kapcsolatban, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tagállamok a szereplők, a biztosítók és egyes fórumok mindenkinek a véleményét figyelembe vegyük az esélyegyenlőségi testületeket, az egyes nőjogi szervezeteket és minden szereplőt. Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen típusú párbeszédet. Egy kérdőívet készítettünk, és ez alapján nagyon sok gyakorlati információt gyűjtünk majd be, és jobban meg fogjuk érteni ennek az új szabályozásnak a hatását. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek. Most pedig Gormai asszonynak adom meg a szót a jelentéstevőnknek. Először is szeretnék köszönetet mondani még egyszer minden résztvevőnek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy meghallgassunk mindenkit, és ismernünk kell a különböző oldalak véleményét, és persze a tanácsot is meghallgattuk volna szívesen, mit gondolnak erről. A kérdésről a magyar elnökség véleményét nagyon szívesen meghallgattam volna. Az ügy elején vagyunk. Hálás vagyok a kollégáimnak az értékes hozzászólásokért, és ahogy már elmondtam az elején, nem egyszerű megoldás, nem egyszerű feladatról van szó. Egy, azonban azt gondolom, hogy mindannyian itt ebben a szakbizottságban az egyenlő bánásmódot képviseljük, és ezért nyilván jó megoldást fogunk találni. Biztos, hogy az Európai Bizottsággal is jól tudunk majd együttműködni. Azonban kéz a kézben kell, hogy haladjunk, és nyomon kövessük az egész folyamatot. Tudnunk kell, hogy a biztosító társaságok mit gondolnak, és ilyen alapon nyilván majd jó kompromisszumra jutunk. Reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon örülök, hogy Cecil is itt van, hiszen fontosnak tartom, hogy a nem kormányzati szervezetek is nyomon kövessék ezt az ügyet. Köszönöm. Elnök. Nagyon szépen köszönöm eh, Gurmai asszonynak. Ezt a vitát ezzel lezárhatjuk, ezt a napirendi pontot, nyilván erre még vissza fogunk térni. A következő napirendi pont a négyes. Ez egy jelentés tervezet, amelynek témája a nyugdíjkorhatárhoz közeledő nők helyzete. A jelentéstevőnk Bauer Edith, a szakbizottság részéről. És a jelentés a kettős diszkriminációt vizsgálja, amely a nőket érinti, akár szociális kérdésekben, akár munkaerőpiacon. A nemi alapú diszkrimináció és koralapú diszkrimináció, ami itt megvalósul. A jelentéstevő, aki ezt az anyagot előkészítette, megvizsgálta a munkaerő piaci helyzetet, illetve a nők szociális integrációját. Ő azt kéri, hogy szorosabban kövessük figyelemmel az idősebb nők helyzetét. És emellett a jelentéstevő nem csak a nők foglalkoztatását, 50 évnél idősebb nők alkalmazását, foglalkoztatását vizsgálja meg, hanem a nők, mint beteg gondozók, beteg ellátók helyzetét is megvizsgálja. Úgyhogy nagy figyelemmel követjük ezt a témát, és várjuk jelentéstevő bevezetőjét és véleményét. Úgyhogy, ha megengedik, akkor megadnám a szót Bauer Editnek, hogy vezesse be ezt a témát, tessék. Thank you so much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hangsúlyozni szeretném azt, hogy az 50 év feletti nőkről van szó. Lehet, hogy más életkorsávot is találunk néha a szövegben. Az első tanulság, amit le kell vonnunk, az az, hogy nem volt átfogó, megbízható jellegű statisztika az időskorú nőkről. Hogyha a statisztikát a nemekre vontjuk le, akkor nagyon gyakran nem találunk évre való, korra való lebontást. Némely statisztikák 45-55 között, eh, illetve 55 és 65 év között mutatják a célcsoportot. Éppen ezért mi megpróbáltunk az 50 feletti nőkre összpontosítani. Meg szeretném eh, kérni önöket arra, hogyha van idejük a Google-ban, nézzék meg ezeket a korcsoportokat, és eh, nagyon-nagyon sok statisztikát találunk Ausztriából, az USA-ból, de nagyon kevés statisztika van az Európai Unióra. Hát ennek a jelentésnek az egyik célja az, hogy precízebb statisztikákat eh, kérünk, hiszen itt egy növekvő társadalmi csoportról van szó, és számomra úgy tűnik, hogy egy döntő fontosságú csoportról. Ami a 2020-as stratégiát illeti, ahol 75%-os foglalkoztatottság elérése, mind a nőknél, mind a férfiaknál, az 50 feletti, 55 feletti nőknél 64 eh, évig, 37%-ot találunk, és ez sokkoló. Tehát pusztán 37%-a foglalkoztatott az 55-64 közötti nőknek. Ami a fizetésbeli különbséget jelenti a 30 év alatti nőknél 8%-os ez a különbség a férfiakhoz képest, de az 52 és 59 év közötti nőknél 22,5 százalék. Még egy statisztikai adatot szeretnék megosztani önökkel. 58%-a az európaiaknak nem csak a korábban említett korcsoportokra igaz hanem ez egy átlagos európai adat. 58% az európaiaknak úgy tekinti a kor alapján történő diszkriminációt, mint egy széleskörű jelenséget, a nőket idősnek tekintették sokkal korábban, mint a férfiakat, tehát sokkal korábbi időponttól kezdve. Ha valaki szorgalmas, akkor különböző intézményekben, különböző kutatásokban nagyon sokkoló adatokat találunk ebben a korcsoportban. Éppen ez volt az egyik oka annak, amiért én megpróbáltam kideríteni azt, hogy mi is a valós helyzet. a nők sokkal gyakrabban mennek idejekorán nyugdíjba. Mi is ennek az oka? Az egyik ok nyilvánvaló a munkaerőpiacon történő diszkrimináció, és ezzel a diszkriminációval a fizetéseknél is szembesülünk, illetve ebben a korcsoportban nyomás van a nőkön, hogy gondoskodjanak a függő családtagokról. Emlékszem, hogy amikor elkezdtem a kutatói munkámat, akkor az úgynevezett szendvics generáció a 30-40 közötti generáció volt. Most eltolódás van, az 50 körüli generáció felé. A nőknek nagy százaléka végez ápolást, vagy gondozást, vagy a, a gyermekeiről, illetve unokáiról gondolkodik, gondoskodik, vagy pedig um, fogyatékkal élő családtagokról, idősebb családtagokról. És éppen ez az egyik oka annak, hogy az egészségügyi problémák sokkal gyakrabban lépnek fel ebben a korcsoportban. Éppen ezért nagyon fontos lenne a kutatás, és nagyon fontos lenne a beruházás az egészségügyi ellátásba az idősebb nők számára. A munkahelyeken is, hiszen ezzel tovább lehetne őket munkában tartani, hogyha egészségügyi állapotukon javítani tudnánk. És van még egy további dolog, amit fontos észben tartani. Nagyon fontos segíteni ezeket a nőket az ápolói tevékenységben, hiszen az intézményesített gondozás sokkal drágább, mint az otthon történő betegápolás, beteg gondozás, és kevésbé humánus is. Nagyon jó gyakorlatok születtek arra, ezeket most nem sorolom feltételesen, de egy ilyen jó gyakorlat Luxemburgban található, ahol a nők akik otthon dolgoznak, őket a törvény biztosítja. Akik otthon végeznek ápolói munkát, ez az állam terhére történik. És nagyon érdekes példát találunk Magyarországon is, ahol a nagyszülők szintén jogosultak szülői szabadságra. Hát lehet, hogy vannak még további jó gyakorlatok is, Szeretnék még egyet megemlíteni. Ezeknek az ápolóknak tanácsra van szükségük, pihenésre is. Hát igenis szolgáltatásokat kell biztosítani a számukra. hiszen ez a generáció dinamikusan növekszik. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a megelőzés is rendkívül fontos terület, az egészségügyi ellenőrzések, a megelőzés ebben a korcsoportban, hiszen erre még inkább szükség van, és nagyon fontos jó egészségben tartani őket. Úgy tűnik számomra, hogy ami a jelenlegi alapok, adatok alapján lehetséges ebben a generációban, illetve ami a biztosításokat, nyugdíjat, munkaerőpiaci helyzetet, a szegénységet illeti, hiszen egészen világos a szegénység felmerülése is, sokszor foglalkoztunk ezzel az idősebb nők körében. Ez a generáció minden feltételnek eleget tesz ahhoz, hogy sajnálatos módon a későbbiekben a szegénységgel szembesüljön. Ami az egészségügyi szempontokat illeti, megpróbáltuk ezeket is összegezni a jelentésben. A jövő év az aktív öregedés jegyében zajlik majd és azt gondolom, hogy világos koncepcióval kell rendelkeznünk arról, hogy mire van szükség az aktív öregedéshez. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Bauer asszony. Most pedig Gurmai asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondoljuk, hogy ez is egy kulcsfontosságú jelentés a nőkkel kapcsolatban hiszen tudjuk, hogy demográfiai kihívásokkal kell szembenéznünk, eh, tulajdonképpen hosszabban élünk, eh, hosszabb az élettartamunk, mint a férfi, a férfiaké. Ugyanakkor a munkaerőpiac eh, területén, bár a Lisszaboni szerződés már elég egyértelmű utasításokat vagy iránymutatásokat ad, mégis a nők összesen 75%-át kapják a nőknek. 76,2 a férfiak létszáma a munkaerőpiacon, úgyhogy szerintem helyén való lenne, hogy egy külön programot indítsunk be a nők számára, akik 62%-ban vannak jelen a munkaerőpiacon. Ez a jelentés szerintem egyértelmű irányokat mutat a magam részéről, hiszek benne, és Bauer Edith is elmondta, hogy a nők az elszegényedéssel szembesülnek, és minél idősebb a nő, annál szegényebb született egy fehér könyv a nyugdíjreformmal kapcsolatban, illetve ez még előkészület alatt áll. Ez rendkívül fontos a nők számára, különösen azok számára, akik közelednek a nyugdíj felé, vagy netán már nyugdíjasok. Az első sajtónyilatkozat a témában sok hatást váltott ki bennem. Ez az EPSO miniszteri tanács ülése után született, gyakorlatilag a nemek kérdésével nem foglalkoztak ebben a jelentésben, amikor Bauer Edith kollégám a jelentést készítette, az volt a szándéka, hogy egyértelmű iránymutatásokat adjon. Juana Plumb egyértelműen meghatározta a szegények létszámát. 500 millióból 120 millióról beszélünk, ennek pedig 70%-a nő. A, az egészségügy kérdése is nagyon fontos. A, a nők különösen nyomás alatt állnak a munkaerőpiacon, hiszen ők azok, akik családokat nevelnek. Magyarországon volt egy jó példa. Nálunk a, az anyaság és segély, illetve a gyers intézménye elég jó segítséget ad az anyáknak, a nőknek. Mindenképpen jó ez az anyag, és úgy gondolom, hogy Bauer Edith kollégánk kiváló jelentést készít majd ezzel együtt használjuk ki a lehetőséget arra is, hogy az Európai EU 2020-as stratégiát is vizsgáljuk, illetve ezzel is foglalkozzunk. Minden, minden esetet meg kell vizsgálnunk, amelyik hat a nők társadalmi helyzetéről. Én örömmel hallottam ezt a felvezetést, és biztos vagyok benne, hogy a jelentés nagyon jó lesz. A kollégák bizonyára segítenek majd a munkában, és köszönöm szépen. Köszönöm, Gurmai asszony. Liotárd asszony kapja most meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Bauer asszonynak. Először is szeretnék köszönetet mondani Bauer asszonynak az első megközelítéséért. És köszönöm Gurmai asszonynak is a hozzászólását. Nagy örömömre szolgál ez a mai vita, és láthatjuk, hogy hogyan lehet jó jelentést írni. Az idősebb nők diszkriminációjáról van itt szó, és ez a diszkrimináció gyakran többszörös női minőségükben, idősebb koruk miatt, sőt gyakran még az etnikai hovatartozásuk miatt is diszkriminálják ezeket a nőket, és Bauer asszony pontosan erre utal a, szak, a munka és a család közötti balanszírozás rendkívül fontos a nők számára, és az is nagyon fontos, hogy erre folyamatosan utaljunk. Utalni kell arra, hogy a nők mennyire fontos szerepet játszanak. A nők egészségügyi ellátása is nagyon fontos pont. Nagyon jó megközelítést választott Bauer asszony, nagyon örülök, hogy a Nőjogi Bizottság foglalkozik ezzel a témával, és Balrasszonynak, illetve az Európai Bizottságnak lenne még néhány javaslatom, amelyek eh, néhány dolog, amelyeket jobban kellene hangsúlyozni a jelentésben. Azt gondolom fontos lenne, hogyha mi a Női Jogi Bizottság részéről azt kérnénk, hogy még egyszer vizsgáljuk csak meg a társadalmi struktúrákat, hiszen még mindig a e, hagyományos szereposztásban élünk, és ez e, oda vezet, hogy a nők hátrányos helyzetben vannak. Valóban oda kell figyelnünk arra, hogy milyen jelentés hagyja el a mi szakbizottságunkat. Nehogy megint a nők tegyék felelőssé a saját maguk diszkriminációjáért a nőknek feladata, hogy nekiálljanak és küzdjenek a diszkrimináció ellen. Nagyon árnyaltan kell itt eljárnunk, és ezt hangsúlyoznunk kell a jelentésben is. Ugye az aktív időskor, ez egy nagyon szép cím, de ehhez nagyon fontos biztosítani azt, hogy aktívak lehessenek a nők, és nem szabad őket ebben mindenféle diszkriminatív intézkedéssel megakadályozni. Ez a jelentés jó lehetőség lenne arra, hogy kimondjuk azt, hogy igenis az aktív öregedést támogatjuk, aktív időskor támogatjuk, de ez a generáció közötti szolidaritással kell, hogy párosuljon. Ezt még talán hangsúlyozni lehetne a jelentésben. Illetve itt van, egy jelen, van a jelentésben egy kijelentés, nem tudom, hogy így gondolta-e ezt eh, Bauer asszony, vagy csak a holland fordításban szerepel ez így. A nőket arra kell bátorítani, hogy jobban vegyenek részt a munkaerőpiacon. Vagyis eh, a tagállamokat kell arra bátorítani, hogy a nőknek nagyobb szerepet adjanak a munkaerőpiacon. Ez jó, de itt is a probléma gyökerét kell eh, megragadni. Sok nő szeretne dolgozni, de nem tud. Ezért tartom fontosnak ezt a javaslatot. Meg kell néznünk, hogy hol van a probléma gyökere. Ezt nem szabad feladni, és teljesen világosan ki kell jelentenünk, hogy a nők valóban nagyon pozitív hozzájárulást képviselnek, nagyban segítik a szülőket és a gyerekeket, és ezzel saját maguknak ártanak, mert a végén nem kapnak elegendő nyugdíjat, mert mm, az értékteremtő vagy fizetést hozó munka a családról gondoskodtak. Vannak olyan nők, akik egész életükbe dolgoznak a családért, és ennek nem szabad, hogy negatív hatása legyen a nyugdíjakra. Még egy megjegyzés a az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Itt a megelőzésre koncentrálunk. A jelentésben azonban nincs szó a prevencióval kapcsolatos problémákról az egészségügyben. Aztán van még egy pont, azok a kezelések, amelyeket mindig férfiakon próbálnak ki. A nők gyakran ugye elmennek, a, hogyha elmennek az orvoshoz, akkor az orvos egy legyintéssel elintézi, hogy hát öregszenek. És nem, az orvos nem keres a nők számára nőknek kifejlesztett terápiát. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy valóban az a helyzet, hogy a nők 50 százalékkal nagyobb mértékben vannak kitéve a szegénység veszélyének. És az idős nőket kétszer annyi, olyan mértékben éri szegénység, mint férfiakat. Itt ezt nem szabad annyiban hagyni, meg kell vizsgálni, hogy az idősebb nők helyzete hogyan alakul. Nők 50%-áról van tehát szó. A nyugdíjas korú nők 50%-át fenyegeti a szegénység. Nagyon gyorsan kell cselekednünk, azonnali megoldásokat kell találnunk, meg kell néznünk, hogy kik azok, akik már most szegények, és nekik segítséget kell nyújtanunk. Hogyha ezt elhalasztjuk, akkor nem tettünk már semmit ezekért a nőkért. Természetesen hosszú távon kell vizsgálni ezt a kérdést, hogyan tudjuk megakadályozni eh, azt, hogy a most fiatal nők 50 éves korukra nehogy szegények legyenek, és a jelenlegi idős nők helyzetet javítani kell. Köszönöm szépen, Boszkurt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örömmel fogadtam ezt a jelentést, hiszen ez lehetőséget teremt a számunkra, hogy mélységében beleássuk magunkat egy eh, ebbe a témakörbe. Egyébként nem nagyon van erre lehetőségünk. Eső észrevételem. 2010 az aktív idősödés és a generáció közötti szolidaritás éve volt. Ez tulajdonképpen ez a jelentés erre való hivatkozással született meg, vagy születik meg. azt látjuk, hogy egyre több a korengedményes nyugdíjba vonulás a nők területén, nem azért, mert így döntenek, hanem azért, mert ez a lehetőség van nyitva előttük. A, jelen, a jelenségnek a leírása mellett meg kellene néznünk, hogy mi is a gyakorlata. Aztán az is fontos, hogy a, a gondviselőknek valamiféle szabadságot lehessen biztosítani. A gondviselők általában nők, de hát tulajdonképpen a család fő pozíciójába találják magukat. Lehet, hogy felnőtt korú gyermekeik vannak, akiknek azonban Nincs stabil állásuk, munkahelyük, ezért nem tudják eltartani a család, családjaikat. Ezért számos nő ugye gondviselő helyzetben találja magát, még akkor is, hogyha nyugdíjas korú. a nők számára lehetővé kellene tenni, hogy bizonyos időtartamra részmunkaidőt választhassanak, tehát ne azzal a drámai választással szembesüljenek, hogy teljesen hagyják a munkahelyüket. Nálunk a nők 80%-a alacsonyabb nyugdíjat kap, mint a férfiak, talán azért, mert mint családanyák, ugye többször voltak távol a munkahelyről, és még valami. Nálunk ismernek egy olyan jelenséget, hogy csendes hozzájárulás fizető. Ugye vannak nők, akik egész életükben különféle nyugdíjhozzájárulás fizettek, azonban ezek nem jelentnek meg megfelelő szinten a végső nyugdíjukban. Ma az én hazámban létezik egy mozgalom. Ez arra megy ki, hogy azok, akik a nyugdíjhozzájárulást befizették, azok megfelelő színvonalú nyugdíjat kapjanak. Tehát végül is e, térítsék meg a költségeiket, illetve valamilyen vegyes forrásból származó e, pénzzel e, lássák el őket. Vannak olyan nők, akik nem kapnak e, nyugdíjat, annak ellenére, hogy e, egész életükben fizettek. Nielsen asszony. travail euh, de fond qui est très intéressant. Köszönöm szépen Bauer asszonynak a munkáját. Nagyon érdekes euh, munkát végzett. És euh, a népességnek egy olyan csoportját emelte ki, amely nagyon kevés figyelmet kap. Olyan aspektusokat szeretnék kiemelni, amelyek számomra fontosnak tűnnek a témával kapcsolatban. Először is a diszkrimináció, amely a nemi alapon valósul meg, ez szisztematikus diszkrimináció, amely kumulálódik, összeadódik az összes többi féle diszkriminációval, például a, a, ez, a kor miatti, az etnikai hovatartozásbeli, a szexuális orientáció miatti diszkriminációval. Vannak olyan nők tehát, akik többszörös diszkriminációnak vannak kitéve. Azért, hogy ezt a hátrányos, szisztematikus megkülönböztetést korrigál, a közpolitika aszimetriáját kellene támogatni, tehát az az egyenlőtlenségnek a kiigazítását kell bátorítani minden egyes területen, a fizetésben, a karrier lehetőségekben, minden területen. Végül pedig úgy tűnik eh, számomra, hogy nagyon méreható munkát kell végezni az egész társadalom területén, hogy a szexizmussal ö, szembenézzünk, eh, hogy már ne legyen szükség az ilyen típusú jelentésekre. Végig kell gondolni egyáltalán a nők és a férfiak életének időszervezését a családokban. Dominik Meda val zárnám, azt mondta, hogy a vállalatok szándékosan vakok maradnak a munkavállalóik életfeltételeivel kapcsolatban. Itt azt hiszem, hogy itt az idő, hogy vállaljuk a felelősséget, és megnyissuk a vállalatok, vállalkozások szemét ezelőtt a megkülönböztetés előtt és visz, szempont előtt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének. Tessék! Hello, hello everybody. Én is köszöntök. Nem, Perez Guzman asszony vagyok. Én azonban ugyancsak a nemek egyenlőségével kapcsolatos ö, egységet képviselem. Köszönöm, hogy szót kaphattam. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés nagyon fontos, és a téma nagyon ö, érdekes a stratégiában, az egyenlőségi stratégiánkban nagyon fontos a nemek központi kezelése, a gender mainstreaming. Igaz, hogy az EU számára nincs női foglalkoztatási cél a 2020-as stratégiában, de a 20 és 64 év közötti nők számára a 75%-os foglalkoztatottság nem elérhető, amennyiben nem születnek meg a vonatkozó nemzeti szintű stratégiák. A 20 és 64 közötti a nők alkalmaztatása 62%-nál vannak, ugyanebben a korcsoportban a férfiak 74-75%-ban szerepelnek az 55 és 64 év közötti korcsoportban a nemek közötti szakadék tágabb, a férfiak 55% körüli foglalkoztatást tudnak felmutatni. A bizottság elfogadta az éves növekedési felmérést, E, a nemek egyenlőségével kapcsolatos szempont itt mindenképpen fontos. E, a, a létesítmények szempontjából akár a munkahelyi körülmények, akár az iskola utáni időtöltés szempontjából e, a nőknél az önkéntes részmunkaidő még mindig nem megoldott jó néhány tagállamban a fogyatékossággal élők kérdése és egyre súlyosabb kérdés. A nyugdíjba vonulók, igaz férfiak kevésbé, de jelentős számban olyan helyzetbe kerülnek, ahol gondviselőként kell gondozniuk, vagy fiatalabb, vagy idősebb családtagokat. úgy tűnik, hogy a szülői felelősségvállalás sem egyenlően oszlik meg. Sokan úgy érzik a fiatalabbak közül, hogy a szülői felelősségvállalás az hátrányosan befolyásolja a karriereket. Végezetül pedig nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy minden egyes tagállamban létezik a nemek szerinti fizetések között egy különbség. Ezek az egyenlőtlenségek megjelennek a munkaerőpiacon. Az idősebb nők körében nagyobb az elszegényedés veszélye, már csak azért is, mert ők tovább élnek. A 27 tagállamban több mint 20 százalék a szegény e, sorban élő nők száma, a férfiak esetében ugyanez 15 százalék. E, a nyugdíjrendszer nyugdíjrendszereknél úgy kell módosítani a jelenlegi szabályokat, hogy a nők esetében vegyék figyelembe és kompenzálják azokat az időtartamokat, amikor a nők nem dolgoznak, mert családot ö, e, tartanak fenn. Az alacsony termékenységi ráták, valamint a meghosszabbodott várható életkor ugyancsak kihat a nők helyzetére. A, az előregedő népességgel kapcsolatban túl kell lépnünk a jelenlegi központi hozzáálláson aktív idősödési szakpolitikákat kell működésbe helyeznünk. Az egészségügyben is fontos a nemek szerinti különbségtétel. A férfiak és nők más kockázatot jelentenek, mások a gyógyulások, illetve a betegségek esélyeit tudjuk hogy az Európai Unióban a nők élettartalma hosszabb, mint a férfiaké, általában 6 évvel. De hát nagyon fontos azt is tudni, hogy ezek a hosszabb évek tulajdonképpen megromlott egészségi állapotban telnek el. A férfiak és a nők konkrét egészségügyi kockázatot jelentenek. E, a bizottság egy jelentésen dolgozik el témakörben szeretnénk az egészségügy, illetve a, a nemekkel kapcsolatos szakpolitikákban a bevált szakmai gyakorlatokat összegyűjteni és eljutatni az érintettekhez. Köszönöm. Köszönjük szépen, Uram. Most pedig az előadónak adom meg a szót. Bauer asszony, az öni a szó. Thank you so much for all country. Köszönöm szépen az összes hozzászólást el kell mondanom önöknek, hogy végül is arra szerettem volna rámutatni, hogy szükséges egy életciklus alapú megközelítés a nők esetében, és nyilván hát a, a nemek alapján is különbséget kell tennünk. A másik dolog, amire az eszmecsere során rávilágítottak, az, hogy valahol összhangba kell hozni a dolgokat. Hogyha egy ilyen összeegyeztetésről beszélünk, akkor általában arra gondolunk, hogy a fiatal nőket kell valahol helyzetbe hozni, vagy azokat, akiknek kisgyerekeik vannak, de viszont, viszont változik a helyzet, hiszen az idősebb nőknek, az idősebb családoknak is valahol egyeztetni kell, összhangba kell hozni a család és a munka követelményeit, hiszen a gondviselésnek nagyon nagy követelményei vannak mindazok számára, akik eltartottnak minősülnek. Tehát úgy gondolom, hogy igen, számos egyéb dologra is rá tudnánk világítani a jelentésben, Azonban tudjuk, hogy az ilyen, jelentések, ilyen jelentésnek nagyon szigorú korlátai vannak, és köszönöm, a, hogy engedélyt kaptam még egy plusz oldal beillesztésére. A kollégáim módosításaival kapcsolatban elmondom, hogy igen, nagy volt a kísértés a fiatalabb generációval kapcsolatban, hiszen a problémák korábban jelentkeznek, tehát az embereknek tisztába kell lenniük azzal, hogy ugye adva van a kísértés, hogy egyre korábbi életkorral foglalkozzunk, vagy az idősebbekkel, hiszen minden egyes életkornak megvannak a sajátosságai, és ezek természetesen kapcsolatban állnak egymással. Az esetünkben elég egyértelmű volt, hogy az aktív idősödés volt a vezérfonal, erre próbáltunk összpontosítani. Megnéztük, hogy mi tudna segíteni, illetve mivel tudnánk elérni, hogy ez a generáció jobban éri meg az időskört. Köszönöm szépen! Bauer asszony, köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának határideje május 31-e 12 óra délben, utána július 14-én lesz a bizottsági szavazás, szeptember 1-én pedig a plenárisban tárgyaljuk a kérdést. A következő napi rendi pontot elnapoljuk délutánra. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, emlékeztetem önöket, hogy együttes ülésünk következik a DEVE bizottsággal. 11 órakor kezdünk, a helyszín pedig A3G2. Várom önöket, 11 órakor találkozunk. Ugyan itt azonban délután 15 órakor folytatjuk majd a délutáni ülésünket. Köszönöm.